rendben van, hiszen a jelentéstevő itt van velünk. Ez a napirendi pont pedig nem más, mint David Martin úr jelentése az Európai Parlament eljárási szabályzatának hozzáigazítása a Lisszaboni szerződéshez. Először is megadom a jelentéstevő Martin úrnak a szót. Köszönöm, elnök úr, először is a türelmét, és köszönöm a jelenlétét is. Amikor 1984-ben bekerültem az Európai Parlamentben, én Ken Collins skót parlamenti képviselőtársamnak ígéretet tettem, hogy a jogszabályalkotási kérdésekre külön figyelmet fordítunk. Ha megkérdezünk egy kisgyermekes anyát, tudjuk, hogy hogy az innyel nagyon komoly hatást lehet tenni, és hát az Európai Parlament is az ínyét mutatta ki ebben a kérdésben. A gyermekkorunkból a különböző szerződések lépcsőin keresztül értünk meg, és lépünk be felnőtt korba, feltehetőleg a Lisszaboni szerződéssel, olyan felhatalmazással, ami egyedülálló az Európai Unióban, az intézmények körében. Én nagyon örülök, hogy én gondoztam ezt a jelentést. Ugyanakkor viszont egy kicsikét csalódott is vagyok, ugyanis a jelentésnek inkább a korbet, korábbi képviselőtársunk nevével kellene megjelennie. A jelentés Lisszaboni szempontjaival természetesen én könnyen meg tudtam birkózni, de ami a nem Lisszaboni szempontokat illeti, Richard Corbett kiváló munkát végzett, és nekünk kell most a stafétát átvenni. Ami a kereskedelem politikát illeti, a különböző kereskedelmi ügyeket, vagy a mezőgazdaság és a halászat tekintetében is új rendszer fog érvényesülni az együttdöntési eljárás tekintetében új kapcsolat születik az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek között. A legtöbb kérdéssel gyakorlatilag mindenféle ellentmondás nélkül sikerült megbirkóznunk. Néhány szóban szeretném azonban felvillantani, hogy hol voltak ellentmondások, illetve Szeretném megjegyezni egyúttal azt is, hogy kiváló volt az együttműködés a frakciók között. Az összes árnyék jelentéstevő és koordinátor is komoly segítséget nyújtott, de néhány dolog, dolgot még meg kell oldanunk, például a koszák elnökének megválasztása. Ez az alkotmányügyi szakbizottság elnöke legyen-e, vagy pedig az Európai Parlament elnöke, elnök helyettese. Szerintem ez utóbbi lenne a megfelelő a kozák elnöki posztjára. A kozák azonban nem pusztán egy intézmény közi együttműködés. Politikai, szakpolitikai kérdésekkel is foglalkozik. Én magam is elnököltem az ezzel kapcsolatos delegációt, ami pedig a nemzeti parlamenteket illeti, a szakbizottságon belül volt némi vita, hogy mennyire részletesen írjuk elő, szabályozzuk ezt a kapcsolatot. Brock úrral sikerült kompromisszumra jutni, ő igen, kompromisszum késznek mutatott ebbe, mutatkozott ebben a kérdésben, ennek a modalitását azonban még ki kell dolgoznunk, nevezetesen, hogy hogyan működünk együtt a nemzeti parlamentekkel. Ezen kívül vitás kérdés még a szubszidiaritás kezelése. Egyetlen, hogy a szakbizottságok hogyan fognak majd eljárni. A kérdés, ami felmerült, hogy mi történik, hogyha egy szakbizottság azt mondja, hogy nem sérült a szubszidiaritás, és az adott jogszabálynak jogszabályt jóvá kell hagyni. Én és mások is olyan módosítókat terjesztettünk elő, hogy miszerint az európai parlamenti képviselők 10%-ának a javaslatára, kezdeményezésére az ilyen szubszidiaritási kérdéseket napirendre kell tűzni. Az utolsó ilyen vitás kérdés a megfigyelők ügye. Legyenek-e megfigyelők a tagállamokban? Szerintem igen, de minden esetre a legfontosabb kérdés, hogy a megfigyelők azok legyenek-e, akik egyébként megválasztott képviselők. A szava hihetőségünk szempontjából nagyon fontos, hogy elfogadjuk azt is, hogy nemzeti parlamentek jelöljenek kép, megfigyelőket. Elnök úr, én nagyon Örülök, hogy ezen a héten szavazunk erről a jelentésről, még a december első hetét megelőzően, a Lisszaboni szerződés hatályba lépését megelőzően. És Korbett úrnak még egyszer szeretném megemlíteni a nevét és köszönetet mondani az eddig végzett munkájáért. Köszönöm szépen.

Köszönöm szépen. Most pedig Ramon Haregui Atondo úr következik. Szocialistáktól és demokratáktól öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném mindenek előtt elmondani, hogy a, az Európai Szocialista Frakció számára hm, nagy öröm volt Corbett úrral és Martin úrral ezt a munkát elvégezni. Büszkék vagyunk rájuk, és gratulálni szeretnénk nekik. Remélem, hogy a parlament egésze gratulálni fog nekik. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos ez a döntés december 1-én a rendelet, a szabályzat, bocsánat, a Lisszaboni szerződéssel egyszerre, egy időben lép hatályba. Az Európai Parlament időben felkészült a szerződés alkalmazására. Úgy gondolom, hogy át kell tekintenünk a helyzetet Egyetértünk a jelentéssel, de ami a reformat illeti, illetve a még függőben lévő módosítókat, két dolgot szeretnék jelezni. Először is a, az elnök értekezleten zavar alakult ki, hogy milyen módosítót fogadjanak el, hogy mi ered a szószoros értelmében a Lisszaboni szerződésből, és mi nem. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament elnöke fogja megítélni, hogy bizonyos reformokat alkalmazni lehet-e vagy nem, és mi elfogadjuk majd a döntését. Fontos eseményről van szó, egyhangulat kellene a szabályzatot elfogadnunk. Nagyon jó lenne, hogyha csütörtökig minden módosítóról meg tudnánk állapodni itt a házban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretném tájékoztatni önöket egy fontos dologról. A frakciók szószólói után szeretnék önöknek arról beszélni, hogy milyen technikai megoldással lehet ezt a jelentést elfogadni. A frakciók elnökeinek értekezletén megállapítottaknak megfelelően. Most pedig a liberálisok nevében Dafur kapja meg a szót. Tisztelt elnök úr, az ALDE frakció nagyon szívesen fogadja el a Corbett Martin jelentést, amely a parlamentet jó irányba viszi, abba az irányba, hogy vállalni tudja nagyobb felelősségét nagyobb jogköreit a szerződés hatályba lépését követően. Fontos, hogy a parlament felkészüljön arra, hogy általános ügyekkel foglalkozó parlamenté váljék. Ez azt jelenti, hogy felkészültnek kell lennünk ahhoz, hogy mindent hatékonyan és gyorsan el tudjunk végezni. Szeretnék egy észrevételt tenni a nemzeti parlamentekkel való bánásmód, tárgyában. A szerződés azt javasolja, hogy javítsuk az együttműködést köztünk és a nemzeti parlamentek között de elég diszkrét a szerződés, hallgat arról, hogy pontosan milyen formában valósulhatna meg ez az együttműködés. Fel kellene tehát készülnünk arra, hogy konzultáljunk a nemzeti parlamentekkel arról, hogy nekik mi a hozzáállásuk a szerződéshez. mielőtt részletes dolgokat írnánk elő. A saját eljárásunkon belül. A kosszák égisze alatt elvégzett kísérletek nagyon nagy eltéréseket mutatnak a nemzeti parlamentek hozzáállásában a szubszidiaritási kérdéshez. Úgy gondolom, érdemes lenne az Európai Parlamentnek figyelembe vennie ezeket az eltéréseket. És tartózkodnunk kellene attól, hogy hivatalos formába öntsük az együttműködés pontos módszereit. illetve a szubszidérítési mechanizmusra adott válaszokat szabályozzuk a helyzet jelenlegi állásakor. De ezt leszámítva az ALDE frakció teljes mértékben támogatja azokat a javaslatokat, amelyeket most megismerhettünk. Bece. Köszönöm szépen. Most pedig a zöldek nevében Gerold Hefner úr egy másfél percben. Köszönöm. Elnök úr, kedves kollégák! Ez a parlament gyorsan elvégezte a házi feladatát, tárgyalóképes, és ezt mindenféleképpen hangsúlyozni kell. Ugyan 7 évig tartott, amíg a Lisszaboni szerződés végül hatályba léphet, nekünk ez csak néhány hetet vesz igénybe, hiszen nagyon alaposan felkészültünk, az eljárási szabályzat módosítására, tehát amint a Lisszaboni szerződés megszületik, illetve hatályba lép, az új szabályzat szerint dolgozhatunk. Az új eljárási szabályzatot nagy konszenzussal sikerült elfogadni, tehát itt csak azokra a módosításokra kell majd szorítkoznunk, amelyek kifejezetten a hatályba lépéssel kapcsolatosak, mások esetében pedig még további vitára lesz szükség, de erre majd megfelelő időnk lesz. Nagyon fontosnak tűnik, hogy a módosító indítványokban új szabályok szerepelnek az egyszerűsített, illetve a szokásos szerződés módosítások kapcsán, akár a nemzeti parlamentekkel való együttműködéssel kapcsolatosan komoly támogatást élvez, és más területeken is majd tovább kell lépnünk, például a kozákban az EP képviselete, de erre majd a későbbiek során visszatérhetünk. Minden esetre nagyon fontos, hogy már most ilyen nagy arányban együtt tudtunk érteni, és köszönöm mindenkinek az együttműködést. Teraz na minuty głos Eh, Ashley Fox, Percben eh, Ashley Fox eh, az európai konzervatívok és reformisták nevében. Express my concern. Szeretnék hangot adni aggájaimnak. Nem tudtuk megvitatni Amprok módosítót a képviselői statutum kapcsán. A bíró zárt ajtók között mögött tárgyal. Úgy gondolom, hogy választóinak azonban joga van tudni arról, nem csak arról, hogy mi mennyit fizetünk saját magunknak, hanem arról is, hogy milyen juttatásokat kapunk részletesen. Úgy gondolom, hogy sajnálatos, hogy ön, mint elnökünk másképpen gondolkodik. Sokkal kellemetlenebb az, hogy eh, talán a választ, a szavazás, a szavazatok elveszítésének félelme okán olyan döntésekre kerül sor, amelyek a demokráciát ellehetetlenítik. Megpróbáljuk az Európai Uniót egyre közelebb vinni a polgárokhoz, ennek, ennek fényében ez a döntés bizony képmutató. Hogyha szeretnénk átláthatóságot teremteni, akkor nem csak beszélnünk kell a témáról, Egyszerűen nem elfogadható az, hogy szavazóinkat úgy tekintjük, hogyha egy-egy gombafej lennének. Nem szabad őket a sötétben tartani és műtrágyával beszúrni. Attól tartok, és ezen dolgozni is fogok, hogy ez a téma nem fog elmúlni, előbb-utóbb szembesülni kell vele újra. Köszönöm. Thank you very much, colleague. Köszönöm, kedves kolléga. Azt hiszem, hogy ez félreértés. Mindenről lehet vitázni. Semmi nem lezárt ebből a szempontból, tehát például az egyperces hozzászólásokra is utalnék. Minden esetre a döntésekre kell gondolnunk, és igen, elnök úr, el tudja mondani, hogy a Brock féle módosítóról miért lehetett bizottságban szavazni, és a plenárison nem? Elnök, ha ezt meg akarja vitatni, akkor itt az ülés lezártát követően kész vagyok önnel megvitatni. Nem akarom ezt a vitát itt a plenáris keretében tovább folytatni. Hans Peter Martin, másfél percben. A demokráciának forradalomra van szükség, meg kell forradalmasítani. Én ezt többször mondtam már, és különösen önnek, elnök úr, mit csinálunk itt most? Ön a európai ideálon osztozó emberek életét teljesen felesleges módon megnehezíti, és itt most mire gondolok? A megfelelő vonatkozó rendelkezés egy elhallgatást, vagy egy elburkolást takar, és ez különösen vonatkozik a frakcióhoz nem tartozó független képviselőre képviselőkre. Én egy levelet írtam e tekintetben, kérem, hogy ezt a levelet még egyszer olvassa el. Értse meg, hogy jelenleg a parlament elvben támogatja mindezt a munkát, de ennek következtében egy két osztatú parlamenté válhat. Ugyanis nem lesz mindenkinek egyenlő joga megfelelő időben megkapni a szükséges információkat, és ezért a vitákban megfelelően részt venni. Corbett úr, akit külön a szélső jobbosok választottak meg, nem tudom, hogy most itt piedesztára emelik. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Mint tudja, kollega, éppen most tart a vita arról a témáról, amit ön említ, ne ugorjuk át a vitát, éppen most beszéljük meg azt, amit ön javasolt. Önöknek nincs jelöltjük, de meg fogjuk oldani a problémát. Hölgyeim és uraim, szeretnék egy fontos dolgot elmagyarázni. A frakciók elnökeinek értekezlete úgy döntött, hogy szerdán nem fogunk szavazni David Martin úr jelentéséről, azokról a kérdésekről pontosabban, amelyek a Lisszaboni szerződéshez nem kötődnek szerdán mi azzal fogunk foglalkozni, ami a Lisszaboni szerződéshez szorosan kötődik. Ez a frakció elnökök értekezetének döntése, és ezt a döntést kell végrehajtanunk. Ezt a magyarázatot akartam önöknek megadni, ezt kérték, és ezt természetesen illet megadnom. Most pedig szeretném visszaadni a szót Martin úrnak. I természetesen támogatom és megértem az öndöntését, azonban talán ezt már mondtuk is, nem szeretnénk azt, hogyha túlságosan ö, idomtalan ö, vitákra kerülne sor. Szeretném, hogyha holnap azok a módosítók ö, ö, listaszerűen körbe mennének, amelyek a Lisszaboni Egyezményhez kapcsolódnak, és amelyek nem kapcsolódnak eh, hozzá, hogy ne legyen szertmára már vita, és ne legyen fölösleges eh, küzdelem ennek a kapcsán. Elnök, nos valóban ez a célom, természetesen, meg is teszem ezt, azonban szeretnék találkozni Cassini eh, elnökkel és több kollégával is, hogy ezt a listát átadhassam. Meg is akartam személyesen önöknek is mutatni ezt, de nem volt, pontosabban önnek meg szerettem volna ezt mutatni, de nem volt személyesen jelen. Úgyhogy ez csak technikai kérdés. Mendez de Vigo úr. Ugyanez az aggály részemről is. Elnök úr, úgy gondolom annak érdekében, hogy szerdán szavazzunk, előre tudnunk kellene, hogy ön szerint mely módosítók nem szavazásra bocsáthatóak. Úgyhogy csatlakoznék a javaslathoz, szeretném ezt a listát hónap látni. Elnök, önnek is van a szlók, a parlament szolgálatai kötelességük szerint el fogják ezt készíteni. Ez egy vadonatúj lista, két órával ezelőtt eh, állt össze,

olyan megítelés alá esnek, miszerint nem kötődnek szorosan a Lisszaboni szerződéshez. Nos, az Alkotmányügyi Szakbizottság már tett javaslatot az eljárási szabályzat módosítására, saját kezdeményezésre is, képviselőket csoportjának kérésére is, tehát ajánlásokat, javaslatokat. Egy nagy mértékű reform esetében, ami most a parlamenttel történik, szerintem nem probléma, hogyha nem csak a Lisszaboni szerződéshez kötődő reformokat hajtunk végre az eljárási szabályzat a Lisszaboni szerződés szellemét kell, hogy átvegye. Adott esetben másról is lehet benne szó. Tehát természetesen tiszteletben fogjuk tartani az ön döntését, de úgy gondolom, hogy érdemes volt ezt a pontosítást megtennem. Köszönöm szépen, kedves kollégáim!

Köszönöm szépen, Dolce. Van. E, elnök úr, én e, demokrataként állok itt, ön előtt, ön előtt, akinek szintén demokratikus felhatalmazása van, és éppen úgy demokratikusan került megválasztásra ebbe a parlamentbe. Egy olyan országból, olyan régióból jövök az Egyesült Királyságban, ahol a demokráciára törekvőket komoly hátrányok élték. Én éppen ezért ragaszkodom a demokratikus értékek védelméhez. Demokratikus képviselőként, megválasztottként én sérelmesek tartom, hogy kizártak a koordinátori ülésekről, az elnök elnökök értekezletén sem hallhattuk a hangunkat, és nagy örömmel hallom ugyan, hogy ezeket a nyitott kérdéseket igyekszik megoldani. Minden esetre szeretném szorgalmazni, hogy ezeket a kérdéseket minél előbb zárjuk le, ugyanis rendkívül fontos, hogy a parlament demokratikus felhatalmazását tiszteletben tartsuk. És kérem az elnök urat, hogy találkozzon a függetlenek független képviselők csoportjával is, akik eh, szintén demokraták. Elmar Brock úr. Elnök úr. Tisztelt Martin kolléga, gratulálok eh, mindahhoz, eh, aminek egyébként is szerepelni kellett ebben a jelentésben. A Lisszaboni szerződéssel az Európai Parlament egy teljes értékű, demokratikus parlamenté fog válni. És ez az áttekinthetőséget is érinteni fogja a szakbizottságok, illetve a frakciók munkáját is. Ugyanakkor viszont láttam, hogy a döntések nagy része a büróban az, az elnökök érdekezletén fog megszületni, és ami a nemzeti parlamentekkel való együttműködést illeti, itt vannak bizonyos jelek, hogy ez elsősorban bürokratikus lesz. A szakbizottsági elnökök nem képviseltetik majd magukat ebben az együttműködésben, mert elnök helyettesi szinten valósul majd meg a képviselet. Ami pedig a plenáris döntését illeti, hogy a parlamenti szolgálatok vagy más testletek bírnak a hatáskörrel, ezt is el kell döntenünk. Ugyanakkor viszont attól is tartok, hogy a képviselőknek olyan döntéseket kell meghozniuk, amiben nem feltétlenül illetékesek, illetve nekik kell majd a felelősséget engedni vállalni. Tehát az az érzésem, hogy e, e, itt a birodalom majd visszavág. Köszönöm szépen. Goltieri úr, egy perc elnök úr. A Martin jelentés elfogadásával az Európai Parlament a Lisszaboni szerződéshez igaztja az eljárási szabályzatát. Egy fontos szöveget fogadunk el, amely fontos újításokat foganatosít erősíti a parlament szerepét, ugye a Lisszaboni szerződés a költségvetés szempontjából, és ehhez alkalmazkodnunk kell. Kezdeményező szerepe is lesz a parlamentnek, a nemzeti parlamentek szerepe is változik, nagyobb felelősséget kapnak és a demokratikus legitimáció pillereit képezik majd az európai integrációban pozitívum, hogy az elnök döntése alapján azokat a módosítókat félretesszük, amelyek nem közvetlenül kötődnek a Lisszaboni szerződéshez, hiszen bőven van időnk arra, hogy észszerűbben, szisztematikusabban vitassuk meg a további módosításokat, reformokat, hogyha az Alkotmányügyi Szakbizottság döntéséhez képest bizonyos módosítókat még félretettünk, az is hasznos. Ugyanakkor vannak olyan kérdések, amelyek felvetődnek például a megfigyelőknek, olyanoknak kell lenni, akiket éppen, hogy nem választottak be az Európai Parlamentbe. Köszönöm szépen. Paolo Rangel képviselőnek adom meg a szót 1 perc 30 másodpercben. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném azzal kezdeni, hogy Mártonos Korvatúrátnak gratulálok, mint jelentéstevőknek. A néppárt képviselőjeként eh, jelezni szerettem volna, hogy mi is a legfőbb kérdés a mi szempontunkból, és amelyről ma este nem beszéltünk még, ez a nemzeti tagállami parlamentek kérdése. Nyilvánvaló, hogy a Lisszaboni szerződésből származik az Európai Parlament mandátuma, azonban ez összefügg nagyon is a tagállami parlamentek felhatalmazásaival, munkájával. Ez a javaslat egy kettős demokratikus legitimációt hoz létre, megerősíti a demokráciát, Először is az Európai Parlament saját mechanizmusaiból eredő módon, ellenőrző és jogalkotó szerepére utalok itt, másrészt pedig a tagállami parlamentum, parlamentek bevonása révén. Tehát teljes mértékben egyetértek a javaslatokkal, nem értek ezzel egyet azonban azzal a képviselővel, aki azt mondja, hogy a tagállamokkal való kapcsolatartás mechanizmusainak kérdését egyelőre félre kellett volna tennünk. Nem hiszem, hogy ez jó megoldás lenne. És ami Szájer és Brok urak javaslatait illeti a kozákkal kapcsolatban, egyetértek, és érzek azzal is, amit Prokur és mások elmondtak. A parlament és a parlamenti képviselők saját fokozott szerepével kapcsolatban. Mauro úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Igazi komoly átalakulás zajlik most az európai intézményeknél. Átalakulnak a politikai realitások, egészen más jelleggel fog működni a parlament, és ki kell használni azokat az óriási lehetőségeket, amelyeket a Lisszaboni szerződés nyújt. Ugyanis ettől fog függni az egész európai gépezet működése. Úgy gondolom, hogy alapvetően az a tét, hogy a szövetségi elem és a szubszidiáris elem ha paradoxnak tűnik is, de egyszerre kell, hogy megerősödjenek. Ez döntő jelentőségű az unió jövője szempontjából. Az állampolgára is gondolnunk kell közben, az egész politikai eljárásnak, ugyanis ő a lényege és a célja. Európa az embereket, a családokat kell, hogy a politikai középpontjába állítsa és a szubszidiaritás előnyeit ki kell, hogy tudják használni az állampolgárok, hogy az európai döntéseket jól fogadhassák ellenőrzési rendszerre van szükség, ami a jogalkotási javaslatok igazi kontrollját teszi lehetővé a parlament számára, és a szubszidiaritás igazi megvalósítását az intézményekkel, hogy örködjenek e felett. Mendez de Vigo úr, tessék. Köszönöm, elnök úr szeretnék visszatérni arra, hogy mennyire fogadhatunk be módosító indítványokat a szavazásra. Az 53-as módosító indítvány kapcsán meghallgattam Kazini úr, az Alkotmányjogi Bizottság elnökének szavait. A Lisszaboni szerződés, illetve a különböző szolgálatok kapcsán természetesen a parlament szuverén módon eldöntheti, hogy milyen módosítókat fogad be. Éppen ezért, elnök úr, azt kérném, hogy a szabályzat szerint, az eljárás szabályzat szerint körültekintően alkalmazza az ebből fakadó jogait. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig a jelentéstevőnek, Martin úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm minden képviselőtársamnak a hozzászólását, mert ez a Vigo úrra, úrnak válaszol. Az elnök úr nagyon bölcs ezekben az ügyekben. Azok a módosítók, amiknek semmi köze Lisszabonhoz, a Lisszaboni szerződéshez, számomra sok elfogadható ezek közül. És tudom, hogy vannak olyan ügyek, amikről a szavazást megelőzően még őszinte és szélesebb körű vitát kellene folytatni. De senki nem akadályozza meg azt, hogy a büró esetleges jogai csorbuljanak. Tehát ezeket a kérdéseket kell a jövőben majd megvitatni ebben a házban. Más módosító indítványok, ami a nemzeti parlamentek szerepét illeti, nem szorosan kapcsolódnak a Lisszaboni szerződéshez, és Medez úrnak igaza van abban, hogy ugyanakkor ezek is összefüggnek a Lisszaboni szerződés miatti módosítással, illetve kiigazítással. Tehát ezek szavazásra bocsáthatók, jól lehet nem kifejezetten és közvetlenül a Lisszaboni szerződés hatályba lépéséhez kapcsolódnak. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, akkor most lezárjuk a vitát. És lezárjuk a mai ülést is. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy Martin úr jelentéséről szerdán szavazunk. A következő plenáris ülés pedig 9 órától 13 óráig tart, illetve 15 órától 24 óráig. Az ülés a napirend ki lett osztva, és az ülés az interneten is nyomon követhető. Köszönöm szépen!